az elnökök értekezletének rendkívüli ülése ért véget, a frakció vezetők teljesen konkrét javaslatokat terjesztenek önök elé. Ezeket a javaslatokat minden más frakció elnök támogatta, és ezeket hamarosan beszeretném mutatni. De összefoglalásképpen annyit mondhatnék, hogy ezen javaslatok arra utalnak, hogy csütörtökön ne legyen plenáris ülés. Tehát csütörtökön nem dolgozunk, és csütörtökön és pénteken mindenki beírhatja magát a listába, a listára, és persze az egyes képviselők a parlamentben tevékenykedhetnek, tehát feliratkozhatnak. Természetesen kötelezettségeinknek eleget kell tennünk e két napon is, csütörtökön is, pénteken, tehát hogyha valaki akarja, feliratkozik, és pontosan ugyanolyan elbánásban részesül, mint a szabályos csütörtökön és pénteken. Ezen felül utalok arra is, hogy ezen a héten nem kerül sor szavazásra a plenárison, és a szakbizottsági ülésen sem kerül sor szavazásra. Lesznek szakbizottsági ülések, csütörtökön is van lehetőség arra, hogy szakbizottsági ülést tartsanak, de szavazás nélkül. Azért járunk el így, mert nem minden kollega tud jelen lenni. Testi és fizikai valójában nem tud itt lenni, nem tudnak itt lenni Strasbourgban, és az ő szavazati jogukat nem lehet elvitatni tőlük. Azzal függ tehát ez össze, hogy sok kollega egész egyszerűen fizikailag nem tud jelen lenni. Ugyanakkor arra is utalni szeretnék, hogy jogilag nem jelent problémát a szavazat elhalasztása. Ugyanakkor tanácshoz való viszonyunkat vizsgálva, mégiscsak nagy jelentősége van ennek a ténynek, figyelembe véve tehát a tanácsal való együttműködésünket, és a második olvasatos folyamatokat is azt mondhatjuk, hogy elfogadható eljárás az, azt hiszem, hogy ez mindenki számára fontos információ. Ezen felül arról is tájékoztatni szeretném önöket, hogy szükség volt arra, hogy ülésezzünk, mégpedig azért, mert holnap egy rendkívüli pontot taglalunk, holnap délelőtt, ugyanis a jelenlegi környezeti helyzetről van szó Európában, és ennek kihatását vitatjuk a lakósokra, a polgárokra. A bizottság elnökével, Barózó úrral arról szeretnénk tehát tanácskozni, hogy a, körny- a közlekedési helyzet Európában hányadánál hogyan néz ki, hiszen azáltal, hogy a repülő utak elmaradtak, nagy nehézségekkel állunk szemben, és felmerül a munkadélküliség fenyegető veszélye. Nagyon súlyos kihatással van ez a közlekedési helyzet minnyájunk életére. Ezért tehát a holnapi vita nagyon fontos az eredetileg javasolt napirenden ez a pont nem szerepelt, ez egy teljesen új napirendi pont, amelyet beiktattunk azért, mert az Európai Unióban nagyon súlyos a helyzet, és mert hogy ez a helyzet tanácskozásért kiállt. Legalábbis mi kiálltunk tanácskozásért a helyzet tükrében. Tehát holnap az ülésnek ez lesz a témája. Nine. Holnap kilenckor. Mindent elmondok napra lebontva, ez most az általános információ volt. Utolsó általános információ. Általános információ, tehát tájékoztatni szeretném arról, hogy április 7-én múlt évben Nigel Ferrástől egy levelet kaptam, az ECR fra, a frakció vezetőjétől, és az ügyrendre hivatkozik, és az ő mentességi jogának sérelmét panaszolja. Én a megfelelő szakbizottságba további